tudunk meríteni, ki tudjuk egyensúlyozni a bizottság javaslatát, ami ezt egy támogatási és védelmi eszközé tette. Ehelyett mi szeretnénk, hogyha inkább a keresletet támogatnánk ezzel, és végül egy később tartunk. küldeni a piacoknak és a külső piacoknak is arról, hogy az Unió megtanulta a leckét, és a következő válsággal már szembe tudunk majd nézni, mert lesz következő válság, és arra így már felkészültek lehetünk. Tudom, hogy ez nem a legkellemesebb gondolat, de attól még ez igaz. Létfontosságú az, hogy ez egy automatikus mechanizmus. Hogyha ez nem szerepel a javaslatban, akkor az eszköznek nem lesz meg az a hatása, ami szükséges lenne. A 30 milliárd euró a teljes eurozóna számára nem jelent egy nagy eszköz, nem lesz nagyon nagy hatása, de a javaslatot még lehet növelni. És egy apróbb költségvetési jellegű megjegyzésem lenne, ez a pénzügyi kereten kívül van, de mégis be kell férni a saját források keretei közé. Ezért, amikor ennek az összegéről beszélünk, akkor a saját források plafonját kell megváltoztatni, és nem a az automatikus jelleg a mennyiség, és ami még hiányzik ebből, és itt most csatlakozom Berez asszonyhoz, az a munkanélküliség elleni biztosítás. Most lenne lehetőségünk ezt elindítani, de valahányszor ez történt, mindig volt néhány tagállam, amelyik ennek ellenállt, de hibát követni kell, hogyha ezt most nem építenénk be a javaslatba. Köszönöm. Muresan kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Böge és Beresz kollégáknak tavaly kezdtük ezt a munkát az euróvezet fiskális kapacitásáról. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak azért, hogy rendszeres bizottsági beszámolást kérnek a parlament felé az EISF vonatkozásában úgy gondolom, hogy ez nagyon helyes. Másfelől azzal is egyetértek, hogy feltételhez kell kötni a működést világos makroökonomiai feltételeket kell megszabni, mindjárt részletesen elmondom, hogy mire gondolok. Politikailag fontos rész, hogy az európai értékek, a jogállamiság is feltétel legyen, és a hetes cikk alá került országokat ki kell zárni. Ez egy nagyon politizált aspektus, az elkövetkező hetek során erre megoldást kell találni. Ezzel együtt szeretném felhívni a figyelmet bizonyos kérdésekre, ahol folytatni kellene az egyeztetést, illetve pontosításra van szükség. Először is a konvergencia kódex esetében világosan mondanám, hogy üdvözlöm ezt, de véleményem szerint a meglévő fiskális szabályozás helyébe ez nem léphet, ez egy további feltételrendszert jelent, tehát a költségvetési szabályokon túlmenően kell ezeket is teljesíteni. A konvergencia kódexnél eh, néhány eh, meghatározó kritériumról van szó. Eh, jó lenne, hogyha ezt pontosítanák. Másfelől Természetesen az Európai Bizottság javaslata kitér arra a koncepcióra is, hogy a kamattámogatásoknál a stabilizációs alap rendelkezésre állna. Az előadók ezt törölték önök szerint honnan jönnének a kifizetések ilyenkor? Én üdvözlöm a bizottság eredeti javaslatát, hiszen rendelkezésre állásra szükség van. Aztán a biztosítási mechanizmus ötlete is felvetődött. Nem volt többség emellett, mármint a jogvetési szabályoknak meg kell felelni. A... Ezt a dolgot a jelentésükben és persze, Böge úr, ön személyesen is nagyon tisztelem, de a néppárt kézjegyét látom ezen a jelentésen. Vagy nem is, nem, nem látom, de a szocialisták és demokraták kézjegyét látom. Miért mondom, hogy ez hazug? úgy tesz, hogy van itt egy beruházási mechanizmus, amely a nagy aszimmetrikus sokkokra kíván reagálni, de a beruházási mechanizmust a pénzügyi válsággal indokolják, és a pénzügyi válság az egy szimmetrikus sok volt. Az összes államot érintette negatív módon az Európai Unióban. Nem volt itt aszimetria, nem láttunk aszimetriát az, hogy itt egy aszimmetrikus sokról beszélünk, a preambulumban kifejezetten átalakítják a pénzügyi válságot egy aszimmetrikus sokká, ez egy hazug dolog, mert a kohéziós politikát igyekeznek igazoló okként felvezetni, és a kohéziós politikához, politikához láthatóan szükség van egy aszimmetrikus sokra, de a pénzügyi válság nem ilyen volt, és a tervezet egyáltalán nem igyekszik egy aszimmetrikus sok akkor definiálni. Egyébként piacgazdaság ellenes ez a tervezet, mert ki, ki akarják kapcsolni a kamatmechanizmust oly módon, hogy kamat támogatásokat fizetnének, és azért tervgazdasági jellegű, mert egy automatizmust vezetnek be, miközben egyáltalán nincs olyan szándék, hogy a beruházási projektek rentabilitásáról gondolkodjanak. Tehát csak arról van szó, hogy pénzeket költsenek nagy volumenben, anélkül, hogy gondolják, hogy megéri egy befektetés, és nem értek bőge kollégával egyet, és ő Perez kolléganő is hasonlót mondott, hogy itt egy aktiválási mechanizmus létezik, amely átgondolt. Éppen ellenkezőleg, hogyha a munkanélküliségből indulunk ki, akkor nem a sokkal foglalkozunk, hanem a reakcióképességgel foglalkozunk egy piacon, és a munkaerőpiacok lehetnek rugalmasabbak, vagy kevésbé rugalmasak. Ez azt is jelenti, hogy egy sok kéri egy országot, akkor a rugalmas munkaerőpiacra rendelkező ország ezt jobban kezelni tudja, és kevésbé érződik majd ez a munkaerőpiacon, miközben van ország, amelyik a struktúrareformot nem hajtotta végre, ahol merevek a piacok, a munkaerőpiacok, ezért nem tudnak reagálni, oda vezet, hogy azok kapják majd a hiteleket, akik nem végezték el a házi feladataikat, és ez teljesen elfogadhatatlan, tehát rossz ösztönzőket alkalmazunk. Elnök úr, egy utolsó megjegyzést engedjen meg, Egyáltalán nem gondolják végig, hogy, a, hogy hogy alakul a viszony az állami, támog, állami beruházások támogatásánál és a magán beruházások támogatásánál, amit az Európai Beruházási Bank végez. Tehát itt megint csak teljesen rossz hatásokat fogunk elérni. Éppen ezért az egész projektet szeretném értékelni, ez nem átgondolt, piacgazdaság ellenes és hazug. Köszönöm szépen. E, ad reményt az IMF, az egy szocialista szervezet, az Egyesült Államok, mint szocialista ország, és, és ahol van egy ilyen automatikus kiigazítás. Tehát a szocialisták világában élünk, miközben ezzel nem vagyunk tisztában egyelőre. Érdekes, ha az ember újat tanul. Ormas Pajt. Az Alda nincs itt. Ramóza. Uh, well, in line of my... Köszönöm, elnök úr. Az előző vitában is hozzászóltam, mint tudják, ez egy érzékeny vita a liberális frakción belül, mert uh, nálunk is eltérnek a nézetek különböző országokból, kultúrákból jövünk, és uh, szeretném megjegyezni, hogy a liberálisok számára is prioritás az, amiről Murasán úr beszélt. A makroökonomiai feltételrendszerről szeretnénk mindenek előtt beszélni. Ebbe a jelentésbe bele kell venni mindazt, ami a kockázat megosztással, kockázat csökkentéssel kapcsolatos, tehát erről ezt a keretet, amiről beszélünk, a frakcióm tagjai számára fontos, hogy a strukturális reformokhoz, a költségvetési feltételekhez legyen egy kötődés, az Egyesült Államokban talán emlékeznek rá néhány évvel ezelőtt Obama elnök kisegítette a General Motors-t, autógyárat, de Detroit városát nem mentette meg mentőcsomaggal, ugyanis a 19. század végén volt egy vita arról, hogy tagállamokat szövetségi szintről nem mentenek ki mentőcsomaggal. Hát vizsgáljuk meg, hogy milyen irányban haladunk a gondolatainkkal, és a frakcióm több tagja bizonyos feltételekhez szeretné kötni ennek az alapnak a benyitását. Két percet szóltam. Elnök, köszönöm, remek. Hordi Szolé, a zöldek részéről, tessék. Köszönöm, elnök úr. És én is átvenném Filip Lamberts két percét is. Ez egy visszatérítendő, vagy visszanemtérítendő ajándék. Ez egy kedves gesztus. Már 20 másodperc eltelt, na mindegy. Öt dolgot szeretnék gyorsan megemlíteni. Az első a méretet illeti, a 30 milliárd túl szerény erre a hét évre, és nem elegendő, hogyha az a cél, hogy az Európai Uniót az aszimmetrikus sokok ellen felvértezzük. Ezért javasoltuk, hogy az euró övezet GDP-je legalább egy százalékáról legyen szó, ez 120 milliárd lenne, vagyis gyakorlatilag duplája annak, amit a társelőadók a 19-es módosítóban javasolnak. Emellett pártolnánk, hogy vissza nem térítendő támogatások is járuljanak a koncesziós kölcsönökhöz, mert ezeknek nagy a stabilizáló hatásuk ami a feltételez kötést illeti, a költségvetési szabályoknak való megfelelés mellett bizonyos társadalmi, szociális és környezetvédelmi feltételeknek is meg kellene felelni, például az EU 2020-as célkitűzéseknek. Úgy gondoljuk, hogy a jogállamisági feltétel is bele kell venni a feltételrendszerbe. A harmadik dolog a jelzőszámokkal kapcsolatban. Úgy gondoljuk, pontosítani kell az összegeket, a két kumulatív feltétel túl restriktív, magas munkanélküliség különösen, a és mesterséges feltételek ezek az eszköz igénybe vételének alkalmával az euróövezeti munkanélküliségi átlagon felüli munkanélküliség is elegendő lenne véleményünk szerint. A következő dolog a befektetés jellegével kapcsolatos. A frakciónk egyetért, hogy zöldítési hatása kell, hogy legyen a jogosult projekteknek, és lehetővé kell tenni, hogy valamilyen szociális, illetve foglalkoztatási megfontolásokat is tartalmazzon a beruházás, végül pedig az államadóságnál az államadóság számításnál figyelembe kellene venni a támogatásnak a ciklusát. Köszönöm. Elnök. A GUE részéről van-e valaki? Nincs. EFDD-t nem látom, az ENF részéről meghozzánő. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden próbálnám felsorolni azokat a pontokat, amelyek miatt úgy gondolom, hogy ez a javaslat nem tud megoldani semmilyen problémát az euróvezeten belül. Nekem úgy tűnik, hogy ez egyike annak a sok kísérletnek, amit már láttunk az elmúlt években. Egy daganatot próbálunk aspirinnel kezelni. Három fő pont. Egy. Nyilvánvalóan úgy gondolom, hogy ahogy Luke kollega is mondta, egy ilyen típusú eszköz nem csak, hogy nem alkalmas az aszimmetrikus sokkok kezelésére a, a nagy válságra sem jó válasz, az nem aszimmetrikus volt, ugye, hanem az egész területre kiterjedt, ha különböző mértékben is az egész kontinest érintette. Második dolog, megint egy költségvetési eszközzel próbálnak megoldani egy olyan problémát, amit normális országok monetáris politikával oldanak meg, a központi banknak kell monitorozni a foglalkoztatás szintjét, és fellépnie, amikor az nem felel meg a várakozásoknak. Ehelyett most egy másik eszközzel, egy nem hatékony eszközzel próbálkozunk. További probléma a feltételrendszer. rendszer a feltételrendszer a hatékonyságát fogja tönkretenni az eszköznek, mert nyilvánvaló, hogy a ö, tagállamok vonakodni fognak a használatát illetően. És még egy utolsó dolog, a tagállamok befizetéseit próbálják növelni, pedig a tagállamok eddig sem szívesen finanszírozták az európai intézményeket, ráadásul itt a struktúrális problémákat nem fogja megoldani ez az eszköz. Köszönöm. Köszönöm. Most következhetnek a spontán hozzászólások. Kávé Sambon úr, Juárez Fernández, Kávé Sambon úr. Köszönöm, elnök úr. Három gondolatom van, nem akarom pazarolni senkinek az idejét. Lüke úrra reagálnék először. A válság szimmetrikus sok volt Európa vagy az eurozóna számára, de Európán belül a, a sok már inkább aszimmetrikus volt. Az ALDE beli spanyol kollégám azt mondta, hogy ez csak Európában volt, de Kaliforniában is pontosan ugyanilyen beavatkozás történt. És ott is a Federal Reserve beavatkozott. Én a foglalkoztatás szemszögéből szeretnék ezt hozzászólni. Először is, még ha politikáról van is szó, nem hagyhatjuk szó nélkül azt, hogy mennyire alacsony ez az összeg. Ez egy nevetséges költségvetés az Európai Unió számára. Ez a fele annak, amit Írország költött a legutóbbi válságban. Nem tehetünk semmit, de igenis ki kell ezt mondani. Másodszor az automatikus jelleg és a kereslet támogatása, és az is fontos, hogy a szociális kihatásokra is odafigyeljünk. És a kereslet támogatása azt jelenti, hogy javítani vagy szélesíteni kell azokat a riasztásokat, amelyek szociális kérdésekhez kapcsolódnak. Például folyamatosan emelkedik a szegénység. Azért szeretném ezt elmondani, mert gratulálok az előadóknak, és köszönöm nekik a munkát. Köszönjük, Vanasz. Köszönöm, elnök úr. A javaslat legfontosabb eleme kétség kívül az, hogy ahogy Beresz asszony mondta, ez egy valóban automatikus mechanizmus. A probléma az, hogy a beruházás garantáló mechanizmus és maga a beruházás önmagában is hosszabb érési periódussal rendelkezik, ezt strukturálni kell, finanszírozni kell, ki kell dolgozni. A beruházás biztosítási mechanizmussal pont azt az automatikus jelleget veszítjük el, amire szükség lenne. Természetesen lesz valamilyen késés, időeltolódás, aközött, hogy elindul a mechanizmus, és hogy ténylegesen megtörténik a beruházás és ahogy a kollégák is mondták korábban, sokkal jobb lenne, hogyha ezt az automatikus jelleget biztosítanánk, és hogyha az európai finanszírozás nem a beruházásokba, hanem a fogyasztásba menne inkább, mert az tényleg automatikus. Ezért át kell alakítanunk ezt a modellt egy olyan munkanélküliség elleni biztosításba, amely valóban automatikusan működik. Ugyanakkor, ha azt szeretnénk, hogy a rendszer a beruházásokon keresztül stabilizáljon, és ezt már egy korábbi vita során elmondtam, akkor fenn kell tartanunk az EU Invest programon belül egy olyan profilt, ami anticiklikusan működik, a multiplikátoron, a garancián keresztül, és ez garantálná azt, hogy az EU Invest ösztönözze a magánberuházókat is, mert ettől fog gyorsabban történni a beruházás. Az automatikus stabilizátort pedig célozzuk inkább a fogyasztókra, mert így érjük el azt a célt, amit szeretnénk. Köszönöm. Köszönjük. Jean? Szeretnék gratulálni a két előadónknak, akik most már három éve dolgoznak elszántan egy olyan feladaton, amely létfontosságú az erőfeszítésüket támogatnunk kell, és a szakértelmük engem lenyűgöz, de csalódást okozott nekem a bizottság javaslata. Mert az Európai Unió ismét egy olyan eszközt tesz le az asztalra, amely nem felel meg a kihívások mértékének. Az eurozóna kormányzásánál is ugyanez volt a helyzet. Van egy egységes monetáris politikánk, és ez hozzá kapcsolódik a nemzeti politikákhoz. Itt most az eurozóna kormányzásáról van szó, ez továbbra is nagyon sérülékeny, és nagyon sok kockázatnak van kitéve. A 30 milliárd euró egyszerűen nem elég azokhoz a kockázatokhoz képest. Hogyha holnap beüt egy válság, akkor semmit sem ér ez a 30 milliárd euró. Tehát politikai eszközökkel kell fellépni ilyen körülmények esetén. Mindenképpen köszönöm ugyanakkor az előadóinknak. Ők mindent meg fognak tenni, amit csak tudnak. De az állam és kormányfőknek mégiscsak fel kell emelnünk hangunkat. Köszönöm szépen. Öt percünk maradt. Számos dolgot én is szerettem volna elmondani a technikai jellegű megjegyzések is fontosak. Az abszorpciós kapacitás kapcsán az aszimmetrikusok esetében minden bizonyal igaza van, és tényleg automatikus stabilizálókra van szükség, e, ez lenne az előnye az egésznek, ezt kell erősíteni, és Nyilvánvaló, az egész nincs, nem összeférhetetlen azzal, ami eddig megszületett, tehát ezre képes lesz, és a leghatékonyabb eszközt kell kézbe vennünk a célok elérése érdekében. Európai Bizottság, nagyon röviden, jó? Mert utána a két előadó következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen a két előadónak a az informatív, nyitott, meg pozitív megközelítést. Én azt hiszem, hogy jól látják, hogy mi a tétje ennek az egésznek. Itt konkrét lépések történnek az európai intézmények részéről, hogy egy kollektív védelmi mechanizmust hozzunk létre ez a szolidaritásra épít az euró országai között, amennyiben aszimmetrikus sokokkal szembesülnek. Ez egy megfelelő kiigazítási mechanizmus lenne. Gyors, automatikus fékrendszerre gondolunk itt, ezt, ezt jól kell irányítani, jól kell kezelni, és egy megfelelő kontrollt is bele kell építeni ebbe az automatizmusba, és így egy megfelelő strukturált segítségnyújtást tudunk garantálni. Voltak és lesznek aszimetrikus sokkok, összeomlások, kisebb kelet-európai országok, látjuk, akik az euróvezet tagjai bonyolult szomszédsági viszonyban állnak másokkal például, tehát számítani lehet ilyet, és örülünk, hogy ezt napirendre tűzték ezt a tervezetet, és úgy gondolom, hogy egyre inkább számos fővárosban elfogadják ezt a gondolatot, amit itt képviselünk, és ezzel a kezdeményezéssel tényleg úgy tudom, sokat tudunk elérni. Az Európai Bizottság konstruktív kíván lenni, és ebbe az irányba kívánunk tovább dolgozni. Megfelelő jogi alapra van szükség, hogy az előnyök ne menjenek mások kárára és a foglalkoztatás ne sérüljön. Mindenképpen szeretném elmondani, hogy a parlament és a tagállamok véleményére nagy súlyt helyezünk, és igyekszünk beépíteni, ami pedig a költségvetés méretét illeti. Ez nem az egyetlen eszköz, amelyel válságokra tudunk reagálni. Mi hát itt a közberuházásokat stabilizálni kell, és a rendelkezésre álló forrásokkal tudunk dolgozni, és több éves pénzügyi keretben szerepelnek javaslatok más területekre is, de mindenképpen 10%-ot kívánjuk stabilizálni, és azt gondolom, hogy mit már mondtam, ebbe az irányba haladva stabilizálni is tudjuk a helyzetet. Köszönjük szépen Beres asszony világos állásfoglalását a feltételekkel kapcsolatban, amelyekkel beindíthat egy ilyen dolog, és a hozzáférhetőség is fontos kritérium, ja, rászorultság majd egyértelműen tisztázni kell. Köszönjük szépen az Európai Parlamentnek a fáradozásait. Ki kíván kezdeni? Börge. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon rövid leszek. A saját kezdeményezési jelentéssel kapcsolatban professzor Luka úr nem egy hangon szavaztunk, de a többség mellé áll, tehát egy néppárti pozícióról van szó. Ezt elmondhatom, és ennek nagyon örültem, mert helyesnek tartom, mi történt. Hogyha itt a hazugó megközelítésről beszél, tudja, amit a nemzetközi pénzügyi alap, amit Klaus Regling mond, aki tényleg nagy szakértő, és ezt professzor úr, Di Mauro úr, stb. Ez a legjobb társaság szerintem. Nyilván egy kicsit tanultam én is közgazdaságtan, de azt is tudom a tanulmányaim alapján, hogy a gazdaság az nem egy természettudomány, különböző vélemények vannak. A konvergencia kód, és a stabilitás és növekedési alap mellett egy, ez egy jogalkotási folyamaton megy át, ezt ide bele kell írni valóban, ezt jó, hát bele, világosabban is meg lehet ezt fogalmazni. Azért döntöttünk az ilyen trigger mellett, az ilyen kioldás mellett, mert egyszerűen a szakértők azt tanácsolták, hogy ha van egy ilyen automatikus trigger, akkor ez a módszer a legjobb, ez működik világ. Természetesen sok mindent elmondtam emellett, részletekbe mehetünk, csak az egész nem fog működni. Másodszor, amit mi csináltunk, és ezt tisztázni szeretném, ezek módosítók. Ez nem vótum egy munkanélküliségi biztosítás mellett. Ebben továbbra is vita van ezt már régebben kivettük a saját kezdeményezési jelentésnél is. Munkanélküliségi biztosítás, a szakértőkre hivatkozók, valóban, jó, akkor angolul folytatjuk. A munkanélküliségi rendszer, amit Schulz, Schulz úr is mondott,